új fanatikusok, ezek az új vallás gyakorlók ne vezessenek minket félre, pedig ez történik ma Európában. Ők uralják a diskurzust, és a 20. század ideológiái, a kommunizmus és a nacionalizmus, ezek helyét vette át ezek, ez az új ideológia, a klímaválasztás és a katasztrófa hangsúlyozása. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani, és eh, a címet is eh, megcáfolnám, nincs vészhelyzet. Ez egy eh, váratlan helyzet, amire reagálni kell, de ez nem vészhelyzet. Ez a katasztrofális helyzet kudarcos államokat, populizmust és a protekcionizmust táplálja, és ez ellen fel kell lépnünk. Európa nem lehet vezető szemben a délelőtti témában zajlott vitához, vitával Törökországról, változatlan meg kell őrizni a vezető szerepüket globálisan. By spring... Tavaszig várhatóan egy igazságos Green Deal-t tudunk majd elfogadni itt a házban. Ez egy ágazat közi platformot jelent, új jogalkotás, új akcióterv születik a 2050-ig kitűzött célok elérésére, és ez nem csak több millió munkahely teremtését jelenti, de több trillió megtakarítást is ásványi energiahordozók importja terén. Tehát ezzel a vészhelyzettel szerintem így lehet szembeszállni. Köszönöm szépen, másfél percben Korá úr következik, parancsoljon. This is President, dear colleagues. Tisztelt elnök asszony! Ma már nem tudósok vitatkoznak elméletileg az éghajlatváltozásról. Óriási, katasztrofális hatása van az bolygóra, a jelenleg és a jövőbeli generációkra. Meg kell értenünk azt, hogy most már nem egyes politikai erőköz kapcsolódik, hanem totális kérdés. A lehető legnagyobb kockázat amely az egész emberiséget érinti. Kedves kollégák, egyértelműen szeretnék fogalmazni, konkrét javaslatnak kell születnie az Európai Bizottságtól, az újonnan felállt Európai Bizottságtól. Először is nagyon fontos, hogy kizárjuk az alapkalkulációból a stabilitási paktumot. A jelenlegi EU-s megkötések miatt nagyon nehezen tudnak a tagállamok megfelelően fellépni. Másodszorban ami a foszilis üzemanyagokat illeti, a beruházásokat teljesen ki kell zárni. Harmadsorban a célokat illetően 65%-os kibocsátás csökkentés 2020-ig, 2030-ig volna a legfontosabb. A következő generációk érdekében

jelentős volt, és Öttinger biztos úr szívesen látnám, hogy felvettük a helyes irányt, de máshogy néz ki a helyzet, elmaradunk a mögött, amit bejelentettünk, amit el akarunk érni. Ezért most fel kell gyorsítanunk, előre kell mennünk Európai Unió ként belpolitikai területeken is, illetve a külpolitika, kül, a kereskedelmi politika területén is új célokat kell kitűznünk. Egy dologra várok, és ezt még meg kell tenniük az új bizottságig való átmenetig. Az egyes számú forgatókönyv az volt, ahol a fenntarthatóság kötelező valamennyi szakpolitikai területre de még nem hallottam azt az elkötelezettséget az új bizottsági elnök részéről, hogy elkötelezi magát az első számú forgatókönyv mellett, azaz fenntarthatóság, azaz összes szakpolitikai területen az új bizottság iránytűje lesz. Ezt akarjuk látni, ezt akarjuk hallani, és hozzárulhatunk ehhez az új bizottság felalásaig tartó átmeneti időszakban. Örülnék egy ilyen válasznak. Köszönöm szépen, egy percben Rész következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Fogalmazunk egyértelműen. Az ENSZ New Yorki csúcsa csak 66 országot tudott egyesíteni, amely csak 7%-át képviseli a CO2 kibocsátásoknak, hogy 2020-ig jobban teljesítenek. Közben a nagy szennyezők nem jelentek meg, úgyhogy Európának most kell lépnie, Hallottuk, hogy itt a legfontosabb ugye a Green Deal lenne, amelynek a mandátum során kellene érvényesülnie, ezer milliárd eurót kellene befektetni az ökológiai átalakulásba, persze az Európai Beruházási Bank segítségével. Ez nyilvánvaló, az biztos, de a következő 2021-27-es többéves pénzügyi keretbe csökkentek az ambíciók, fel kell lépni pedig az egészségügy terén a légszennyezésre, amely sokkal rosszabb mutatókkal rendelkezik. Ez rosszabb, mint a dohányzás. 660 ezer ér felelős évente, és be, mindjárt befejezem, elnök asszony. Tehát ennek is prioritásnak kell lennie az új bizottság számára, ugyanúgy, mint a a klímakérdés, amely sürgős megoldásért kiállt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Holmgren úr következik egy percben. Köszönöm a szót. Elnök úr, tényleg, elnök asszony, bocsánat, tényleg sürgősségi a helyzet itt a bolygón. A biodiverzitás rendkívül fontos a globális felmelegedés szempontjából. Globális válsággal kell szembenéznünk, azonban nem válságként kezeljük. már túléptünk az egy fokon, bizonyos dolgoktól meg tudunk szabadulni, hogyha megfelelő növényeket ültetünk, például különböző fákat. A párizsi megállapodás értelmében az elkövetkezendő év során a lehető legtöbbet meg kell tennünk ennek érdekében. Ezért tiltakoznak a fiatalok az utcákon. A következő öt év talán az utolsó öt év, amely rendelkezésünkre áll, annak érdekében, hogy a világ alkalmazkodjon a mostani eseményekhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percben Benyi asszony következik, parancsoljon. Kedves kollégák! Ha örülnünk kell annak, hogy az európai politikai osztályok érdeklődnek az ökológia iránt, azt nem tagadhatjuk, hogy milyen opportunista ez a politikai színezet. Kétségtelen itt a zöld mosásról van szó. Az ökológiai éghajlati kérdések gyakorlatilag előlendítették a kérdést. Fiskális választattak erre, és morális, hogy a tömeges migrációt rájuk kényszerítsék, illetve az éghajlatváltozás miatti menekültek kérdését. A nemzeti vezetők és az európai vezetők azok, akiket el kell ítélni, és akiknek változniuk kell. Gazdasági, ideológiai és egyéb területen sürgősen változni kell, környezetvédelmi, morális kérdésekben Nyilván minden megkérdőjelezi a, a szabad kereskedelmi megállapodások tartalmát. Fontos vitát kell erről folytatni, mert egyébként csak szép szavak maradnak ebből. Köszönöm. Oh, one minute, Madame Wisniewska, please. Egy percben Wisniewska asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Én nagy érdeklődéssel hallgatom a vitát, de egyelőre még nem hallottam egy szót sem a ZPS e rendszer spekulatív jellegéről sem az energiaszegénységről. Gyakorlatilag 15 millió ember él energiaszegénységben az EU-ban, miközben más területekről beszélünk, ahol restriktív politikákat alkalmazunk, például a mezőgazdaságban ezt a területet is érintenie kell az energiapolitikának, ugyanis Európán kívül antibiotikumokkal és más nem engedélyezett szerekkel állítanak elő élelmiszert. Tehát észszerű és kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, ami a tagállamok megfelelő fejlődését biztosítja és el kell fogadni azt is, hogy a tagállamok önállóan alakítsák ki energiamixüket. Lehetővé kell tenni a különböző fejlettségi szint mellett eltérő mixek kialakítása. Velesz kolléga. Az EU csúcson 10 percet szenteltek a klíma fellépésnek, tehát ez jelzi a prioritást. Múlt hónapban New Yorkban az ENSZ az klíma változással szembeni felépést sürgette, de semmi nem történt utána. Ez a csend egyértelműen rámutat arra, hogy az EU energiacélok semmiféle összhangban nincsenek a Párizsi egyezményben megfogalmazottakkal. Sürgős reakcióra van szükség, hogyha a klíma kihívásokkal és problémákkal meg akarunk birkozni, akkor bizonyos fellépése már most szükség van. Véget kell venni a foszilis energiák támogatásának, a folyékony gáz projekteknek, például a Shannon projektnek Írországban, és véget kell vetni a gázprojektek finanszírozásának, és inkább a megújuló energiaforrásokba kell beruházni és ezzel már az első lépést megtettük a, az ellentmondások feloldásához. Köszönöm. Egy percben Linz úr következik. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, tisztelt kollégák! A klímaváltozás érzelmektől fűtött téma, minden pénteken megtapasztaljuk ezt az iskolások tüntetésén a klímáért. A mai vitán nem az a kérdés, hogy tennünk kell-e valamit a klímaváltozás ellenében, egyesek ugyan felteszik ezt a kérdést, hanem azon kérdés körül forgunk, hogy mit is és hogyan kell tennünk. Fontos az, hogy bizonyos ipar ágakat ne bélyegezzünk meg. A klíma változás elleni kezdvező elemeket kell kiemelni. A klímaváltozás elleni intézkedéseknek a társadalom támogatására kell számítaniuk, csak így lehetnek sikeresek. Itt van a mezőgazdaság példája. A gazdák frusztráltak, hogy mindig kipellengérezzük őket hogy kedvezőtlen hatásai bírnak a klímára, mindenhol hallunk erről Európában. A vita során gyakran elfelejtjük, hogy a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás az egyetlen olyan ágazat, aminek nagy potenciálja van a széndiokszid megkötésére. Csak az erdők Európában minimum 10%-át kötik meg az emisszióinknak. Ezért nem csak a széndiokszid kibocsátás elkerülését kell ösztönöznünk, hanem annak lekötését is ösztönző mechanizmusra van szükség Európa számára. Új-Zéland egyébként már előre lépett ezen a területen. Kérem, hogy tiszteljük meg gazdáinkat, a tevékenységüket, és ne pellengérjezzük ki őket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Griffin asszony egy percben. Köszönöm. A klímavészhelyzet megoldása Európa számára meghatározó feladat. A megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, körforgásos gazdaság, a közlekedés, az óceánok, a klíma szempontjából ellenőrzött kereskedelem, az energiaszegénység, a regionális regeneráció, a fenntartható beruházások az összes érdekelt felet meg kell hallgatni, a szakértőkkel, tudományjal együtt kell működni. A az európai Green Deal vezető globálisan, és ez feltételezi a támogatását minden tagállam részéről. A katasztrofális káoszt meg kell szüntetni, és egy holisztikus megközelítésre van szükség olyan átmenetre van szükség, amely minden állampolgár együttműködik, és nem hagy ki semmilyen kisebbséget, hölgyet vagy régiót. És meg kell hallgatnunk a fiatalokat is. Nem várhatunk tovább. Egy egész EU-ra kiterjedő vészhelyzetet kell kihirdetnünk már most. Köszönöm, egy percben hajszik úr. Dear Commissioner. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Kedves, biztos úr, kedves kollégák valóban ö, sürgőségi a helyzet, de nem ennek megfelelően járunk el. Nagyon sokáig nem figyeltünk ide, de most már megjelent a biodiverzitás terén. De mit látunk? Csak ma ö, kellett, hogy védjük a méheket, a biodiverzitást azzal szemben, amit a kornyományaink tesznek. Itt ezt a házat erőteljes mandátummal választották meg, hogy lépjen a biodiverzitás érdekében. Most már a kormányokat, a tagállamokat kell elszámoltatnunk. Mert egyrészt azt mondjuk, hogy fellépünk az éghajlat érdekében, kivezetjük a szenet, de ugyanakkor exportálunk ilyen erőműveket más országokba. Aztán azt mondjuk, hogy megújuló energiát használunk, de ugyanakkor vannak olyan közös érdekeltségek a projektek között, ahol régi csővezetékeket építünk. Nagyon remélem, hogy mindenki, a közé, közvélemény is a jó oldalra áll majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Deli asszony következik egy percben. Kedves kollégák! A legmelegebb évet éltük meg, az éghajlati sürgőségi intézkedés most már a legkiszolgáltatottabb népeket is érinti. Most már nem konferenciákat, vitákat kell szervezni. Sürgősen lépnünk kell, sürgősen fel kell lépnünk. Ez azt jelenti, hogy ez az Európai Parlament kinyilvánítja, hogy sürgősségi helyzet van, hogy az Európai Bizottság legalább 60%-kal csökkentse a CO2 kibocsátásokat 2030-ig, hogy a tengerészet, a légi közlekedés is létre részt vegyen ebben, hogy rámutassunk arra, hogy ez a harc a közjóért folyik, az, a bolygóért, az állampolgárokért. Hogy megmutassuk ezeknek a fiataloknak, akik kimentek az utcára, akik ránk néznek, akik, vár tőlük, akik várnak tőlünk valamit. Meg kell, be kell bizonyítanunk, hogy végre megértettük az üzenetet, és megvan bennünk a politikai bátorság, hogy helyesen fogalmazunk, hogy gyorsan, határozottan és jól fogunk fellépni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Egy percben Lancsini úr következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony a közelmúltbeli klímatüntetések, amelyek nagyon mediatizáltak voltak, katasztrofális forgatókönyveket vázoltak fel valódi megoldások nélkül. Európa jelentősen csökkentette már az hatású gázok kibocsátását az elmúlt 30 évben, és most Franz klímasemlegesség elérését javasolja 2050-ig, ez egy dicséretes cél, de nagyon súlyos, amely ránehezedik a vállalatokra és a polgárokra. Olaszország hatalmas források felhasználásával a 2020-as dekarbonizációs célokat eléri. Más európai országok, amelyek a stabilitási paktumot tiszteletben tartják, azonban szenet vagy barnakőszenet használnak, ami még rosszabb, a 40%-et kitevően az energia mixtúrájuknak, és nem fogják elérni a kitűzött célokat. De mi a fontosabb, a költségvetési egyensúly vagy a környezetvédelme? És aki nem tartja tiszteletben a paramétereket, az ebben az esetben nem fizet? A szennyezés nem el meg a nemzeti határokon, kereskedelmi megállapodásokat kötünk olyan országokkal, ahol nincsenek környezetvédelmi szabályok, importáljuk a termékeiket, így mi is hozzájárulunk a szennyezéshez, és tisztességtelen versenyt teremtünk a vállalataink kárára, amelyek helyesen környezetvédelmi szabályoknak vannak alávetve. Úgy tűnik számomra, hogy Európa, noha már árokban van, ahhoz, hogy kiusson belőle, tovább mélyíti azt. Thank you for one minute, Mrs. Egy percben, Klok asszony. Szanowni Państwo, zacznijmy od fakt... Tisztelt elnök asszony, képviselők, kezdjük egy tényel a klímafenyegetés definíciójával még nem rendelkezünk. Nagyra becsülöm azokat, akik a környezetet védik, de a környezet legfontosabb értéke az emberi lény. Mit is jelent a klímafenyegetettség? Különböző videók léteznek az Extension Rebellion mozgalom részéről, és ezek a videók erőszakos tüntetőket mutatnak, akik szétrombolják az épületeket. Valószínűleg nincsenek tudatában, hogy mit is tesznek. Sok embert azt hiszem, hogy manipuláltak anarchiai, anarchikus célokra. Ez egy felelőtlen cselekvés. Az az igazság, hogy csak a gazdagok tudnak beavatkozni radikális intézkedésekkel a klímaváltozás ellenében, ugyanakkor a szegényeket sújtják, az energia szegénység őket érinti, erről kollégánk is szólt. Meg lep az európai baloldal ezen kezdeményezése, azt hiszem, hogy az energiabiztonság és a hozzáférhető árak a szegényebb emberek számára mindenképpen prioritást kell, hogy képezzenek számunkra. Az elmúlt években el, megerősödött marxizmus csak szegénységet teremtett. tehát ne kövessük el ugyanazt a hibát. Petikainen, please. Petikainen asszony. A következő bizottságnak tudományosan megalapozott megközelítést kell alkalmaznia, ami az ökológiai vészhelyzetet illeti. Tehát minden politikai kezdeményezést a kihíváshoz képest kell értékelni az elkövetkezendő 30 évre vonatkozóan. Mit tudunk elérni a döntéseinkkel, a javaslatainkkal? Mekkora a kihívás? Tehát legalább meg kell dupláznunk az erőfeszítéseinket, hogyha a kihívással szembe akarunk szállni. Ami a gazdasági csomagot illeti, fenntartható finanszírozásra van szükség, és hatásvizsgálatokra. Mennyibe kerül az, hogyha nem cselekszünk? nem engedhetjük meg, hogy a demokráciák egyszerűen becsukják a szemüket, és alvajáróként kóvályogjanak. Szükség van beruházásokra, szükség van finanszírozásra, és megfelelő fellépés. Thank you for one minute, uh, Mr. Egy percben López úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Világos, hogy a klímaváltozás nem egy jövőbeni fenyegetés, ez már egy jelenlegi vészhelyzet. A tudósok is figyelmeztetnek, hogy ha most nem lépünk, akkor behozhatatlan hátrányokat szenvedünk, és hetente tüntetnek fiatalok, akik egyértelmű konkrét lépéseket várnak. Az ENSZ is csúcs találkozókat szervez, felszólítva a nemzetközi közösséget, és ambiciózus, méltányos tervekre van szükség, hogy dekarbonizáljuk a gazdaságainkat 2050-ig. Ehhez pedig az energia, a közlekedés, az infrastruktúra, a nemzetközi kereskedelem területén kell változtatnunk. Megfelelő forrásokra van mindehez szükség, és az európai Green Deal is ezt feltételezi. Támogatnunk kell azokat, akikre ezek a változások negatív hatással vannak. Mindezt pedig európai szinten kell megtennünk, ugyanis nem tudunk tárgyalni, nem tudjuk tudunk szembeszállni a klímával, csak hogyha együtt működünk. Vóden asszony, egy percben. Thank you. The relationship... Köszönöm szépen. Az emberiség és a föld közötti kapcsolat válságba került, és ezért, mert az emberek frusztrációt tapasztalnak. Az elmúlt néhány hónap alatt körülbelül 6 millió ember világszerte az utcára vonult, és arra kérték a politikusokat, mint mi is, hogy lépjenek. Hogy lépjenek a sürgőségi helyzetben, és védjék meg a földet. A természetnek nincs szüksége az emberekre, de nekünk szükségünk van a természetre ahogy most eljárunk, és ahogy döntünk, hogy megvédjük a környezetet, határozzák meg majd az emberiség jövőjét itt ezen a bolygón az elkövetkezendő tízezer évre. Itt ambíciózus európai Green Deal-ből kell valóságot kovácsolnunk. Az elkövetkezendő hónapok során olyan jogszabályokat kell hoznunk, amelyek az ökológiai helyzetet megváltoztatják, amelyel szembe kell nézni gyermekeinknek és unokáinknak. Egyszerűen nem hagyhatjuk őket cserben. Elnök, köszönöm szépen. Paulus asszony kap szót most egy percben, parancsoljon. Köszönöm a szót. Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóság! 2009-ben Stockholmban egy központ kiadott egy anyagot, amelyben kilenc határt húzott, amelyeket nem lehet átlépni akkor, hogyha a bolygót, a földet a jövőre az emberiség számára élhető környezetnek akarjuk megőrizni. De van két olyan határ, amely már is drasztikusan átlé, amelyet átréptünk, a biokémiai folyamatok, a nitrogén és a foszfor a környezetbe kerüléséről beszélek. Ezért a fajok kihaló fényben vannak, pedig olyan tempóban, amelyre még eddig nem volt példa. És mi mit csinálunk? Gyakorlatilag az életünk alapját kockáztatjuk. A bioszférát, amely ivóvízzel, termőfölddel, tiszta levegővel látál minket. Ezt le kell állítanunk. Úgyhogy azt várjuk el az új bizottságtól, hogy szigorú tervet készítsen azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább. A mezőgazdaság, a földhasználat, az óceánok terén. Ennek részének kell lennie a Greener Dealnek, mert egyébként ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani. Köszönöm. Köszönöm, Rossz asszony, úr következik egy percben. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. A kollégák itt éghajlatváltozásról beszélnek, és úgy, minthogyha véget érne a világ. Van egy nagyon fontos molekula, amely alapvetően fontos az élethez. És ez létezett már az idők kezdetén is. Az éghajlati modellek nem olyanok, mint amilyeneket mérünk. Azt mondják nekünk, hogy nagyobb lesz a szárazság, több lesz az áradás, az orkán. 1,86 fokkal több a melegedés, mint eddig több jég olvad, mint korábban. Gyakorlatilag nem kell pánikba esni, mert eddig is volt erre már példa. Köszönöm. Thank you for a minute. Köszönöm, másfél percben Sucsa asszony. Köszönöm. Nyilvánvaló a klíma változás globális szinten, és ez kedvezőtlen hatással bír a környezetre. Nem hunyatunk szemet azt előtt, hogy olvadnak a gletszerek, az amazonasi őserdők helyzete, ezt is láthatjuk ezen a nyáron a legmagasabb hőmérsékletek alakultak ki júniusban, már a kutatás azt mutatja, hogy a 2019-es év az öt legmelegebb év, e, év között volt. Tehát nem szabad szemet hunynunk ezen jelenségek előtt, cselekednünk kell, és egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez nem a világ vége, de mindenféleképpen fontos, hogy már most dolgozzunk ezen témákon. Jó, hogy most lefolytatjuk ezt a vitát, és az új mandátummal, az új bizottsággal, melynek tagja leszek. Fontos számomra, hogy Ursula von der Leyen vezetésével megvalósítsuk a programot, a Green Deal létrejöjjön, és mindez már az első száz napja alatt az új bizottságnak megvalósuljon az Európai Tanács a múlt héten a csúcs találkozón a békés átmenetről beszélt, a békés és zöld átmenetről, és a Párizsi megállapodás végrehajtásáról a New Yorki találkozó nem hozta meg a kívánt eredményeket. Ugyanakkor ez egy fontos találkozó volt a Párizsi megalapodás után. Nagyon fontos az, hogy mindenképpen többet tegyünk az országaink részéről, ez kötelességünk, és ezen, ebben az irányba kell dolgoznunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fambremt kolléga. Köszönöm, kedves kollégák! Én inkább optimista beállítottságú vagyok, és egy optimista üzenetet szeretnék megosztani önökkel egy ilyen összetett jelenség kapcsán, mint a klímaváltozás. Mindig a tanácsról beszélünk az obstrukcióról, az akadályozásról. Ennek ellenére én optimista vagyok, hogy egy jó Green Deal születik, amely jó a klíma szempontjából, és remélhetőleg itt a parlamentben a nagy többség a 2030-as és a 2050-es célokat nagyon ambíciózusan fogja kitűzni. Nagyon ambiciózusnak kell tennünk, magasra kell tennünk a lécet, és arról is gondoskodnunk kell, hogy iparunkat és a gazdaságunkat védjük, hogy nehéz konkurencia harcban túl tudjanak élni globális szinten. Gondoskodni kell arról, hogy legyen egy bizonyos védelem, ugyanakkor a szennyezők fizessenek, és az iparunkat védjük. Elnök, köszönöm. Következőként egy percben Cseh Katalin Köszönöm, elnök asszony. Hallgassuk meg a tudósokat. Már csak néhány évünk van ahhoz, hogy jelentős lépéseket tegyünk a vészhelyzettel szemben. Ez nem radikalizmus, hanem tény. Egy olyan tagállamot képviselek, amelyben az egyik legszegényebb régió található az EU-ban. Tehát a klímavészhelyzet kezelésének a szegénység kezelésével kéz a kézben kell járnia. Azokat éri leghátrányosabban a változás, akik szegények, tehát most kell cselekednünk. És hogyha az egészségét, a megélhetését fenyegeti a legkiszolgáltatottabbaknak, akkor a fellépés sokkal nehezebb lesz. Éppen ezért az átmenet és a változás az egyetlen mód tehát a karbonsemlegesség, Budapest ja, megválasztott vezetői már meghirdették a vészhelyzet, a klíma vészhelyzetet, és én üdvözlöm von der Leyen asszony által javasoltakat ezen a területen, de ne feledkezzünk meg, hogy a fellépésnek nagyon erőteljes regionális politikával és szolidaritással kell párosulnia, hogy senki nem maradjon le az úton Európában. A következő hozzászóló Karem kolléga. Madame la présidente, chers collègues. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Nos, egymás után hallgatjuk a beszédeket, hogy milyen sürgőségi helyzet van. Kedves kollégák, amikor egy újabb paktum megszavazásáról, vagy kereskedelmi megállapodásról van szó, akkor már nincs sürgősség. A beszéd és a fellépés közötti óriási ö, a, a szakadék elviselhetetlen. Franciaországban is ugyanez a helyzet, hiszen nem érjük el a célokat. Egyébként most már elég ebből a hipokrata magatartásból, ami az éghajlatot illeti, hiszen ö, nagyon nagyok az aggályok, ezt meg is erősítették. 400 lakost kell kitelepíteni, mert egyszerűen elöntötte azt a területet Franciaországban a víz. Eljött az idő, hogy cselekedjünk, nem kell szándéknyilatkozatot tenni, fogadjunk el egy olyan dokumentumot, amely aztán aranyszabály lesz, a költségvetés vonatkozásában van ilyen, tehát legyen ilyen az éghajlat számára is. Nagyon fontos tehát cselekedni, ez szociális szempontból is fontos, mert az ökológia is szociális kérdés. Köszönöm. Köszönöm. Következőként Van Overfeld következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Milyen tisztelt biztos úr. A klímaváltozásról beszélünk, ez hatalmas kihívás, mint ahogy ezt valamennyien tudjuk. Egy dolog viszont világos – óhajtjuk a körforgásos gazdaságot, a fenntarthatóságot és a széndiokszid szegény gazdaságot, ugyanakkor a gazdasági növekedést és a fejlődést is szorgalmazzuk. Ezen kívül szó van itt a munkahelyek védelméről és a társadalombiztosítási rendszer védelméről. Rendszerváltozást akarunk, klímaváltozást viszont nem. Így hangzik egy szlogenünk, és ezzel egyetértek. A gazdaság maradjon érintetlen, ugyanakkor nem szabad, hogy csak a piaci erők irányítsák. Innovációra van szükségünk, amely mindenre figyelemmel van, és harmadsorban ezt egyedül nem tudjuk persze elérni, szövetségesekre van szükségünk, kérdésem a bizottsághoz, hogy hogy is áll a helyzet egy nemzetközi kezdeményezés létrehozás érdekében. Elnök Spiráki kolléga következik. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! Az Európai Unió vezető szerepet játszik a klímaváltozás elleni küzdelemben, és ambiciózus célokat tűzött ki, mint például az 50%-os széndiokszid kibocsátás csökkentés 2030-ig. Ezen ígéreteket viszont tettek el, hogy kövessék, és szorosan nyomon követjük a körforgásos gazdaság modelljét. El kell érnünk, hogy az egész világ megfeleljen ennek, nem csupán az országok, hanem a régiók, a városok. Az Európai Beruházási Bank a klíma, egyfajta klímabanká alakulhat, és a földgáz pedig átmeneti tüzelőanyagként lesz felhasználható. Így továbbra is működhetnek az ezer üzemelő létesítmények. Ambiciózus célokra van szükség. Görögország csökkenteni óhatja ökológiai lábnyomát, és 2028-ig ezt nullára akarja vinni, ez nagyon sok szolidaritásra van szükség. Egy percet kaptam. Itt nekem egy perc szerepel. Minden további hozzászólónak egy perc áll rendelkezésére. Belka kollega a következő. Köszönöm. Az átmenet a fosszilis energia felől ö, rengeteg erőforrást finanszírozási forrást igényel. Ezek között meg kell említeni a szociális költségeket is, ami eltérően érinti a különböző országokat. Lengyelországban ezek a költségek különösen magasak. Ennek ellenére szükség van az átmenetre, még egy olyan országban is, ahol a környezet a szén súlya alatt megroppan. Lengyelországnak további pénzforrásokra és időre van szükség, ez legitim igény, de a lengyel hatóságok felelőssége, hogy a megújuló források, energiaforrások irányában módosítsák az energiamixet. A bizottság egy részletes, hiteles és ellenőrizhető roadmap-et fog letenni az asztalra ezen átmenet érdekében. Köszönöm. Flégó kollega a következő. Köszönöm, elnök asszony. A klíma és az ökológia nem csupán jövőben mutató témák, hanem a mostani korszak témái. Tudjuk, hogy a hőmérséklet emelkedik, asszályok vannak, áradások, és ez nem véletlen. Ezért sürgősen reagálnunk kell egy közös fenntartható zöld tervet kell létrehoznunk. Egy új Európára van szükség, amely képes a környezetvédelmet összeegyeztetni természetesen a gazdasági növekedés és fejlődés iránti kívánalommal. Kollégák, megérett az idő, az európai költségvetést át kell alakítanunk ezen igazságos átmenet érdekében. De csak környezetvédelmi orientációjú költségvetés tudja ezt megvalósítani, mert a mezőgazdaság, az alternatív energiaforrások, elektronikus járművek, ezeket nem tudják a gazdák vagy a polgárok csupán maguk megfizetni, ehhez egy környezetvédelmi orientációjú költségvetésre van szükség. Elnök Koff kolléga következik. Eh, Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Ez a Green Deal csak akkor lesz sikeres, ha tényleg megváltoztatja az emberek életét. A közlekedés a környezet terén óriási a kihívás. Hans Trimmerman, és Simpson nagyon nagy csatát kell, hogy megvívjon maga előtt. A városi program nagyon jó kiinduló pont az EU-ban, ugyanis a, a levegő minőségét, a lakhatást, nagyon fontos átmeneti kérdéseként kezeli. Úgyhogy Timmermans úr, szeretném, hogyha támogatná az aktív közlekedést, ez a sétára és a biciklire vonatkozik. Kevesebb lesz a forgalom, és egészségesebb a lakosság. Szeretném, hogyha csatlakoznának a városrendezéshez és az erre vonatkozó politikákhoz, hogy az embereknek kevesebbet kelljen utazni és könnyebben. Simpson asszony, kezdjék az állami lakások támogatásával, és valóban jó energiaellátást biztosítsanak nekik. Nagyon fontos, hogy a zöld elektromos áram megérkezzen oda, ahol tényleg szükség van rá. Köszönöm szépen. Dankeschön, das Wort hat jetzt die Kollegin Evren. Evren kolléga kap szót. Köszönöm, elnök asszony a városok 70%-át bocsátják ki a CO2-nek világszerte, úgyhogy stratégiai szerepük van ebben a csatában az éghajlatváltozás során. Biztos úr kategorikusan fog fogalmazni. Nem beszélhetünk éghajlati sürgőségről, ha nem beszélünk a városokról. Pedig nagyon egyszerű a megállapítás, gyakorta a városok, és köztük a nagyvárosok azok, amelyekről elfeledkeznek a vita során, és most sincs ez alól kivétel. Párizsban minden nap ezt tapasztalom, hiszen ott élek. A nagyvárosok fulladoznak, és az állampolgáraik is. Nagy a légszennyeződés, nagyok a dugók, nincs elég zöld terület. Úgyhogy tényleg felelősek az éghajlatváltozásért. Az első áldozata is ennek, mert óriási az kánikula, és az emberek egészsége itt a legrosszabb ha a városok felelősek a problémáért, a megoldás részei is. Nagyon sok ö, innovatív és jó kezdeményezéssel. Úgyhogy kérem, foglalkozunk velük, mert egyébként nem lehetünk sikeresek. Köszönöm. Köszönöm. Laluk. Köszönöm, Laluk kolléga következik. Kedves kollégák, köszönöm, hogy megszervezték ezt a vitát. Tényleg sürgősen lépni kell. Egy új Green New Deal-re van szükség. Ez nem azt jelenti, hogy rövid, zölden finanszírozunk. 2008-ban nem sikerült, ma talán majd sikerni fog. Ez nem arról szól, hanem egy olyan társadalmi projektről, amely masszív beruházáson keresztül, ahol újra szigeteljük az épületeket, vagy például zöld infrastruktúrákat hozunk létre, a megújuló anyagokat használjuk, segítenek abban, hogy 10 millió munkahelyet teremtsük, megvédjük a, föld, a földet, és új európai iparpolitikát teremtsen. Persze nem lesz könnyű, mert mindannyian a tömegfogyasztásban fürdünk, de óriási a kockázat, nagyon sokan vannak, akiknek nincsen elegendő energiájuk, akik már most is elveszik a munkahelyüket, ott vannak azok a az menekültek, akik az éghajlatváltozás miatt kell, hogy elhagyják otthonájukat. Legyünk realisták, lépjünk fel. Die Kollegin Bilbao Barandica. Barandika kollega következik. Köszönöm. Az emberi tevékenység okozta változások a környezetben egyre szélsőségesebb jelenségeket idéznek elő, és az előrejelzések a klímaváltozás miatti migrációt is előrejelzik, tehát határozottabban kell fellépnünk, ami helyi és regionális szintet illeti a tudatosítás, a, például a, szemét, a hulladékgazdálkodásban talán a legegyszerűbben, ezért nagyon fontos, hogy minden közintézmény költségvetésében megjelenjen a klímaváltozással kapcsolatos fellépés, és a költségvetéseink megvalósításában ezt figyelembe venni. Baszkföldön a 2020-as költségvetést már így alakítottuk ki, most pedig mesz, kolléga kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Az éghajlatváltozás elleni harchoz tartozik az is, hogy odafigyelünk a termőföldünkre. Tudják önök is, hogy gyakorlatilag a földek is nagyon fontosak lehetnek a CO2 tárolása szempontjából, nem csak a növények és 04 a jelentősen csökkenthetnék éves szinten a CO2 tartalmat az atmoszférában. Ehhez azonban az kell, hogy a termőföld jó egészségnek örvendjen, mert a mikroorganizmusok, a gombák, a baktériumok, a rovarok és a kukacok csak akkor élhetnek a föld alatt, hogyha ezt az ökoszisztémát nem telítjük meg vegyi anyagokkal. Úgyhogy ökológiai átalakulásra van szükség az agráriumban, azért, hogy ismételten egyensúlyban legyen a természet, és így használ, harcoljunk az éghajlatváltozás ellen. A levegő is, a víz is nagyon fontos az alapfeltétel az életnek, a biodiverzitásnak, illetve a harcnak a felmelegedés, illetve az éghajlatváltozás ellen. Tehát egy keret irányelvet hozunk létre, amelyben védjük a tempőföldet. Köszönöm. Kolléga Piper. Piper kolléga következik. A párizsi klíma megállapodás végrehajtása az fontos, hogy az emissziókereskedelem és a műanyag tilalom esetén úttörő szerepet tegyünk, és többet tegyünk a műanyag exporttilalma és más területek esetén. Európa gazdasági hatalmát ki kell, hogy használja a latin-amerikai, kínai, indiai erőforrás rablást meg kell akadályoznunk. Fontos ezen országokkal gazdaságilag együttműködni, és ökológiai szempontból is befolyásolni őket. A zöld deal azonban nem az embereket szégyeníti meg, akik az acéliparban, a bányászatban, az autó, autóiparban, mezőgazdaságban dolgoznak. A zöld deal mindenhol munkahelyeket biztosít, és nem a világ hanyatlásával fenyeget, az emberek érdekét szolgálja a fenntartható környezet létrehozása érdekében. A klímavédelemmel pénzt lehet keresni, megtakarítani, a klímavédelem lehet szórakoztató is, és akkor biztosan, hogy jó díl születik. Köszönöm, elnök, köszönöm. Most pedig Csahim kolléga következik. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. A klímaváltozásról, vészhelyzetről csak úgy vitatkozhatunk, hogyha megelőzzük, hogy milyen intézkedéseket kell hozni. Az EU vezető szerepet játszik-e, vagy kíván játszani. Itt sokan a házban úgy gondolják, hogy már sok mindent tettünk, de mi vagyunk-e a legtisztább kontinens? Valóban csökkent a környezetszennyezés, de a carbon footprint még mindig jelentős. Mi vagyunk a legnagyobb fogyasztó, fogyasztói piac, tehát felelősségünk is, hogy vezető szerepet játszunk. A klímadiplomáciát is erősíteni kell, a támogatási politikát is felül kell vizsgálni, és át kell térnünk a természetes megoldásokra. Nem vagyok meggyőződve, amikor von der Leyen asszonyt hallgatom, aki azt mondja, hogy 50%-os csökkentést kell elérnünk, és majd ha a többiek követnek minket, akkor az 55%-ot tűzi ki. Ezzel tulajdonképpen figyelmen kívül hagyja a jelenlegi vészhelyzetet. Elérkezett az ideje, hogy demonstráljuk a vezető szerepünket is. Köszönöm szépen. Kászpró kolléga. Elnök asszony, a klímaváltozáshoz ezzel szemben fellépés az, az EU egészének kell cselekednie, ugyanis ezek a változások nem állnak meg a határokon. Fellépésre, mégpedig sürgős fellépésre van szükség, liberálisabb megoldásokra, és megoldásokat kell találnunk, mielőtt túl késő lenne. Az egyének könnyebben hozhatják meg a helyes döntést, de ez költséges és sokkal olcsóbb, ha elhanyagolják ezeket a szempontokat. Az adózásban is megfelelő lépésekre van szükség. Az EU-nak kell a legerősebbnek lenni a klímaváltozással szembeni fellépésben, és vezető szerepet kell játszanunk, be kell mutatnunk, hogy képz, képesek vagyunk a foszilis energiát felváltani egyéb energiaforrásokkal. Könyöm, Enszlé kolléga, meg kell tudnunk akadályozni az ökológiai összeomlást. A politikusok egyszerűen figyelmen kívül hagyják a tudósokat, és több milliárdak, millióan a világon, főleg fiatalok az utcára mentek, és sürgetik a fellépést. Ami megkérdezik majd később, hogy mit csináltak, amikor tehettek volna valamit. Én azt mondtam, hogy a londoni tanácsban ki kell hirdetni a klímavészhelyzetet, és el kell érni a klímaneutralitást 2050-ig. Az Egyesült Királyság kormányának is meg kell felelni ezeknek a céloknak.

Egyre több ember kell, hogy elhagyja otthonát a klímaváltozás következtében. A vészhelyzet megkérdetés az egy dolog, de hogy mit teszünk, az a döntőbb. A kap reformját kell biztosítani, hogy a szubvenciók a környezetet védjék, és a gazdákat ebben kell segíteni a kereskedelmi megállapodásokba be kell építeni a környezetvédelmi, szociális sztenderdeket, amelyek kötelezők kell, hogy legyenek. Fontos az európai faj a fajok védelme világos célokkal, be kell ruháznunk a Green New Deal-be, hogy az átmenet mindenféleképpen igazságos és méltányos legyen. A vészhelyzet kihirdetése az csak egy passzív dolog, de kezdjük meg a munkát. Elnök, köszönöm. Pályát kolléga kap szót. Global... Kedves kollégák, ha a világ felszínének globális hőmérséklete úgy növekszik, ahogy ezt megjósolták, ennek borzasztó következményei lesznek. Az éghajlatváltozás leginkább az, a sark körön látható, hiszen kétszeresen növek, kétszeresével növekszik ott a hőmérséklet, mint a többi részén a Földnek, és olvad a jég. Ami a sarkölt illeti, a felelősség nem maradhat csak az ott található országok kezében. A szennyezés Észak-Amerikát és az egyéb területeket is érinti, mint kibocsátókat. Nagyon sok kormány és cég érdeklődik az új navigációs útvonalok iránt, a halászati lehetőségek iránt a sarkörön. Az energiabiztonság, a környezetvédelem biztonsága nagyon fontos. Ha a párizsi megállapodáshoz akarjuk tartani magunkat, azonnal csökkenteni kell a kibocsátásokat. Fel kell készülnünk a változásokra is a sarkörön, azért, hogy ne legyenek nagyobb feszültségek. Köszönöm. Köszönöm, de Perné Grünember kolléga kap szót. Das Mikro bitte Kérem, hogy kapcsolja be a mikrofonját. Sajnos az emberek nem érzik közvetlenül a földgolyó állapotát, sajnos az emberek nem érzik a cselekvésünk hatását sem. A cselekvésünk kihatása ugyanis globális jellegű és messze menő, túl megy a mi emberi időhorizontunkon. Ne legyünk olyan szigorúak, hogy csak akkor reagálunk gyorsan, ha érezzük a szükséghelyzetet, hogyha ezt megfogjuk, felfogjuk, érezzük, szagoljuk. Az, ez az ökológiai változás egy mély kulturális változás is. A társadalom és mindegyikünk minden áldott nap meg kell, hogy tanulja mindennapokban, hogy az életet fenntartó dönt döntéseket hozza, milyen mobilitási kultúrára van ehhez szükség, milyen fogyasztási kultúrára, milyen étkezési kultúrára, hogyan definiáljuk a jólét fogalmát. És természetesen szabályokat hozunk, amelyeket kollektív szinten kell meghozni, piacgazdasági intézkedéseket, technológiai ösztönzőket, ugyanakkor össze kell fognunk a tudomány, a politika, a művészet és a filozófiai képviselőivel kedvező víziókat kell megalkotnunk, és a lehetőségek sokszínűségét kell felmutatnunk. A kulturális változás esetében is előrelépéseket kell tennünk EU-ként, hogy megvédjük a klímát és a biodiverzitást. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Bentele következik. Milyen tisztelt elnök asszony, hogyha vészhelyzetről beszélünk, akkor világos kell, hogy legyen, hogy a végrehajtó hatalomra ruházódik a hatalom, és ez az alapjogok korlátozásával jár, tehát nagyon óvatosan ezzel. Parlamenti képviselőként ezzel nem mentesítjük magunkat, nagyon sok itt a tennivaló. A nagy városi képviselők tudják, hogy a jövőben minden intézkedést meg kell vizsgálni arra nézve, hogy a levegő, a víz, a föld nagyobb tisztaságához, a nagyobb energiahatékonysághoz, az egészséges környezethez hozzájárul-e, avagy sem Berlinben, Londonban, Párizsban vagy Jakartában, Mexikóvárosban, Pekingben egyre szaporodnak a környezetvédelmi problémák, a lakosság sűrűsége, a közlekedés az ipar miatt. Ugyanakkor magasabb a tudás is, és az innovációs szint. A tudomásokra alapuló ö, megoldásokat, illetve a környezetvédelmi problémákra kérésem tehát az, hogy a városok potenciálját ismerjük fel, és horizontálisan a szabályozásnál is megfelelően reagáljunk erre, hogy a klímát és az embereket megfelelően védeni tudjuk, és ezt az átmetet a lehető leghamarabb meg tudjuk valósítani. Elnök, köszönöm. Pereira kolléga következik. Miss President, sometimes we need to... Elnök asszony, Néha meg kell magyaráznunk azt, hogy miért kell valamit tennünk. Ma viszont nem. Ma vállalkozásaink, városaink,